kompaktabbá igyekeztük tenni a jelentést, és sikerült a konszenzust egyre inkább elérni, és egyre olvashatóbbá is vált a szöveg, ahogy dolgoztunk rajta. Nem akartuk, hogy ez egy karácsonyfaszerű jelentés legyen mindenféle dekorációval. Egyesek már kitértek arra, hogy meg kell említeni konkrét országokat, vagy nem. Ez mindig kérdés, én nem ellenzem, hogyha egyértelmű a kontextus, de el kell kerülni azt, hogy emberi jogsértéseket listázzunk hosszasan, ugyanis ezek a világon mindenhol megtörténnek. De néha egy nagyon konkrét trend ö, alakulhat ki, és ezt érdemes kihangsúlyozni, legalábbis az én frakcióm ezt így gondolja. Nincs túl sok konkrétum, amit hozzá tudnék ehhez tenni. Üdvözlöm minden esetre a folyamatot és a kölcsönös elköteleződést az emberi jogok egyetemessége mellett, és remélem, hogy ma ismét emlékezünk a saját felelősségünkre, és hogy nem engedjük azt, hogy más irányba befolyásoljanak minket. Az európai vezető, vezetésnek sokkal határozottabban kell kiállnia, mint eddig. Köszönjük szépen, Barbara Lockviller! Köszönöm, elnök úr! Mi is nagyon elégedettek vagyunk a frakcióban a jelentéssel. Reméljük, hogy a szavazás eredménye is nagyon jó lesz bajor szomszédként különösen köszönöm az előadónak, hogy ilyen szimpatikusan és szolidan megbízható módon nem túl gyors ütemben vezette a megbeszéléseket. Most reagálnék néhány felvetésre ki hallgatja, vagy ki olvassa ezt a jelentést. Kiegészítem azt, amit az előttem szóló kollega mondott. Európában, több országban nagyon nagyok a különbségek a civil társadalmak között, de sokan olvassák, sok civil szervezet olvassa ezt a jelentést, szak NGO-kkal vagyunk kapcsolatban, és ezt tudjuk. Egy dolgot mindig kritizáltunk, tulajdonképpen ez a jelentés a bizottság számára is további kommunikációk jó alapja, és a bizottság és a külügyi szolgálat is úgy kommunikálnak egymással, hogy végül is ezután eldöntötték, írásban nem reagálnak a mi jelentésünkre. Persze nem vártuk el, hogy minden egyes kompromisszumos módosítóhoz írjanak két oldalt, de azért egy rendezett írásos válaszra számított tartunk, ahol esetleg véleménykülönbségek vannak köztünk. A jelentés lehetne egy kicsit aktuálisabb. Talán kommentálni kellene az egy év, vagy annál régebbi tény megállapításokat hogyha most nem akarunk ugye kitérni konkrétan egyes országokra, ezért aktuális példákat meg lehetne említeni, a olyan országban, ahol emberi jogsértések következtek be, még akár a jelentés készítésének első szakasza után is. Mi zöldek természetesen azt is láttuk, hogy a vita megbicsaklik többször olyan témákon, mint az LGBTI személyek, vagy a szexuális reproduktív jogok, azután olyan országok, mint Izrael, Palasztina vagy Szaudarábia. Nem tudom, hogy ezt hol, hogy lehetne feloldani. Itt a Droában, ez előbb a kibővített elnökségi ülésen is azt mondtuk, hogy Genben az emberi tanács tapasztalati alapján nem lehetne rövidebb állásfoglalásokat készíteni, hiszen nagyon hosszú vita is várható erről a jelentésről. De ez a 860 módosító, hát ezekkel kapcsolatban tudni kell azt, hogy talán meg lehetne előre határozni ezeknek a hosszát, vagy limitálni, hogy milyen hosszú lehet egy módosító. Mindenképpen a titkárság számára a munka nagy kihívás jelentett, és köszönöm nekik a elvégzett munkát. Nagyon szépen köszönjük. Verzsia asszony nincs itt, tehát a szélső baloldal nem képviselteti magát. Korau kolléga az FDD-ből szintén nincs itt, tehát az ő frakciójából sem fog senki hozzászólni. Tehát mielőtt megadnám a szót Weidenholzer úrnak, szeretnék két dolgot mondani az olyan kérdésekről, amik itt felvetődtek. Amikor én az olvashatóságról szóló kérdést feltettem, ami a hosszúsághoz is kapcsolódik, megkérdeztem csöndben magamtól azt is, hogy nem tudnánk esetleg egy olyan olvasatot elképzelni, ami valamennyire egyedi lenne. és minden évben megerősítjük ezt évről évre. Például azonosíthatnánk négy vagy öt trendet, amiket nyilvánosan megerősítünk. Minden évben szükséges megismételni, hogy azt, amit mondunk, ezt, ezt mi nagyon jól ö, ismerjük, a pontos álláspontunk mindenki számára ismert. És legyünk itt nagyon egyértelműek, minden évben csak bemásoljuk ugyanazt, megismételjük azokat az álláspontokat, amiket eddig is elfoglaltunk, és valódi tendenciákat kellene meghatározni. A, világban a demokráciáról kellene beszélni, és így tovább. Azon gondolkodtam el, hogy nem lenne jobb a mi szempontunkból, hogyha ezt inkább másképp tennénk. Aztán ami az országokat illeti. Évről évre feltesszük maguknak a kérdéseket, és minden és mindig egy középutas megoldást választunk, nem beszélhetünk egy országról, és aztán vannak olyan frakciók, akik megállapodnak abban, hogy egy másik országot említünk meg inkább név szerint. Tehát a lista valóban nagyon rövidre zsugorodik, és ez nagyon hiányossá teszi a jelentést. Hiszen nem beszélünk egyik vagy másik országról, de azt gondolom, hogy itt is meg kellene állapodni, vagy azokat az eseteket írjuk le, amik az adott évben nagyon fontosak voltak, tehát ami rendkívül lényeges egy adott régióban, és arról írhatnánk valamit, vagy senkit nem említünk meg, és a nagyobb tendenciákat rajzoljuk csak fel. Azt gondolom, hogy valami egyediből is előállhatnánk, nem tudom, hogy kinek mi ezzel kapcsolatban az álláspontja, én csak felvetettem ezt. Nem azt akarom mondani, hogy ez a megoldás, de őszintén szóval a szavazás és a vita után ki tudná azt a 86 kompromisszumot felolvas, elmondani, anélkül, hogy a, a papírba belenézne. Hogyan tudunk így a polgárokkal kommunikálni? 86 kompromisszumunk van. Ez létfontosságú, persze próbáljuk csak a létfontosságra szorítkozni. Most Weidenholzer úrnak adok szót, és azt kérném, szeretném megköszönni neki és a többi árnyék előadónak is a kiváló munkát, amit végzett. Meg vagyok győződve róla, hogy egy nagyon pozitív szavazás lesz majd a hétfőn. Vellenhalcer úr. Szeretném én is megköszönni a kollégák dicsérő szavait és értékelő, pozitív értékelő szavait. Fontos, hogy itt mindig jól tudjunk egymással együtt dolgozni. Talán röviden Világos számomra is, hogy jövőben meg kellene próbálnunk kialakítani egy új eljárásmódot, mint jeleztem, erre készen állok. Együtt a Research Service-szel megpróbálunk majd egy összegzést, egy summary elkészíteni, amit azután tovább lehet terjeszteni, talán két oldalban meg, tud, megpróbálhatnánk összefoglalni a jelentés lényegét. Ebben a munkában szívesen részt vennék. Azt is fontosnak tartom, hogy a konkrét európai szempontokat helyezzük előtérbe. Nagyon fontos lenne világosá tenni az, hogy miről is szól Európa, és egy fontos kötelezettség vállalás az, hogy az emberi jogokkal mindig is kiemelten foglalkozunk. Hogy az Európai Bizottság nem adott választ, ez mindenképpen probléma. Ugye az elnök megkérdezte, hogy mi történik a jelentéssel. Hát én írásban meg fogom kérdezni a bizottságtól, hogy hogyan értékelik ezt a jelentést. Kérem a kollégákat, hogy ebben vegyenek részt, és akkor erre a bizottságnak azért mégis kell majd valamit mondania, vagy nyilatkoznia. Ami az országok konkrét említését illeti, ez azért nem került előtérbe, mert tulajdonképpen har, évente 36-szor van lehetőségünk arra, hogy konkrét országok beli fejleményekkel foglalkozzunk, és tehát más instrumentumaink vannak erre a célra. Great. So, no other Úgy látom, hogy többen nem kérnek szót. So the vote on Monday. Uh, Hétfőn lesz a szavazás, még hozzá délután fél hat körül. Következő ülésünk november 28-a, három órakor itt Brüsszelben, és még hozzáteszem, hogy ebben az évben. Ennyi, viszont látásra a következő alkalomig.